Now we come to the votes. Most pedig következik a szavazás. Első téma a második olvasati ajánlása a ö, ö, betegjogokkal, a határon átnyúló betegjogokkal kapcsolatban. Tehát egyes blokk, akik mellette vannak, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor a ö, tanács álláspontját ö, módosításokkal elfogadottnak nyilvánítom. Következő témánk állásfoglalás az önkéntes partnerségi megállapodásokról az erdőtörvényben, mellette, ellene tartózkodás, ezt nem fogadtuk el, kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a kettes módosítót. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. és ezt elutasítottuk. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodás. Ez is nagyon szoros. Szeretném, hogyha ellenőriznénk, tehát akkor a hármas módosítót ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. és ezt sem fogadtuk el. Akkor az egész állásfoglalás bocsájtom szavazásra mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig akkor Korzsadó úrnak a ö, név szerinti szavazással ö, jön. Megnyitom a szavazást. Zsador jelentésről mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentés készítőjének. Most pedig Zsátó úrnak a második jelentése egyszerű szavazással mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálok ismételten a jelentés készítőnek. Következő témánk az EK és a csendes óceáni államok közötti átmeneti partnerség mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes, ötös mellette ellene tartózkodás nem volt világos, úgyhogy kérem, hogy ellenőrizzük az ötös módosítót. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazásra meg, eh, megnyitom. Akkor most lezárom a szavazást. Így elfogadtuk következő Martin úrnak a az állásfoglalás, az nincsenek javaslatok mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Martin úrnak a jelentését. Következő témánk a nemzetközi örökbefogadásról az Európai Unióban az állásfoglalást egészében bocsájtom szavazásra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. És ugyan így akkor az összes többi okafogyottá vállalt. Következő témánk a külügyi bizottság állásfoglalása a stabilizációs és társulási megállapodás az EK és Szerbia között. Négyes módosító. Itt van egy módosítónk, ha jól tudom, szóbeli módosítás. Luna Csekasszony. Egy szóbeli módosító indítványt szeretnék beterjeszteni, hogy hagyjuk ki az utolsó részét. So without any longer referring to new negotiations on its status ez lenne a szöveg, és kérem, hogy ezt támogassák. Van-e ellenvélemény? Úgy tűnik, hogy nincsen. Passzöld úr. Ja, ich möchte nur empfehlen. Csak azt szeretném javasolni, hogy ezen körülmények mellett akkor szavazzuk meg ezt a javaslatot. Very much for that. Köszönöm szépen. Tehát akkor négyes módosító módosítással együtt név szerinti szavazásra bocsátom. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas bekezdés részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész ellenőrizzük, hogyha kérik, akkor most ellenőrizzük az első részét a nyolcas bekezdésnek. Lezárom a szavazást. És akkor ezzel elfogadtok. Második része, lát, mellette, ellene, tartózkodás, ezt egyetemben elfogadtok. 11-es bekezdés, az 1-es és a 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jó. Jó. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 6-os módosítást visszavonták, akkor most a 12-esnél tartunk, 8-as módosítás, azt hiszem van egy, szab, egy szóbeli módosító. Emberi jogokra való tekintettel szeretném, hogyha a 8-as módosítóról népszerinti szavazást tartanánk, és sajnálatos döntést hozott a szerb kormány, hogy nem vesznek részt a Nobel békedíj átadási ünnepségen Oszlóban. És annak ellenére, hogy az ombudsman venne csak részt, a, és ez egy olyan üzenet, hogy az emberi jogokkal való alkudozás nem elfogadható. Azt is szeretnék, hogy szeretném, hogyha előterjeszthetnék egy kompromisszumos javaslatot, amit eredetileg Mária Eleni Koppá asszony készített elő. Szeretném hozzátenni, hogy a ö, kormány döntései, tehát a következő lenne a teljes szöveg. Initial decision not to attend the Nobel Peace Prize Award ceremony in Oslo on 10 December. Welcomes, on the other hand, the Ombudsman's initiative to attend the ceremony as a responsible and prize-worthy decision tehát mindenkit kérek, hogy ezt a megfogalmazást, ezt a módosítót támogassák. Köszönöm szépen, Kacin úr. Először is a szóbeli módosítással foglalkozunk. Van-e, aki ellenzi a szóbeli módosított az inésel beszúrását? Úgy tűnik, hogy nem. Okay, in that case the... Jó, ebben az esetben a szóbeli módosítást nem lehet beiktatni, ami a név szerinti szavazást illeti. Van-e ellenvetés a név szerinti szavazással szemben? It's in my discretion, or we can take a vote on whether to have a roll call vote. Szavazhatunk erről, ez az én mérlegelési jogköröm, hogy név szerinti szavazást tartsunk el. Tehát név szerinti szavazást tartunk a nyolcadik módosítóról, és megnyitom a szavazást. Everybody voted. Vote is now closed. A szavazást lezárom. Elutasításra került. Hármas módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilencedik módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elnézést, Szvoboda úr? But we didn't vote on the amendment 8. Nem szavaztunk a nyolcas módosítóról, vagy igen? Azt hittem, hogy csak a név szerinti szavazásról szavazunk. Amendment one, those in favor. Első módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A teljes állásfoglalás tervezetet népszerinti szavazásra szavazásra bocsátom. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadásra került. Most pedig Kacin úr jelentése következik az LK és Szerbia közötti megállapodásról. Egyetlen szavazás, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás egyértelműen elfogadásra került. Gratulálunk Kacin úrnak. Következő téma Eh, Matthias eh, asszony jelentése az Alzheimer korra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről név szerinti szavazással, meg is nyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor bezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok eh, Matthias asszonynak. Következő szavazás a petíciós szakbizottság az aszma inhalátorokkal kapcsolatos indítványról. Egyetlen szabályos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hat állásfoglalási indítványról szavazunk most Haiti helyzet egy évvel a földrengés követően közös állásfoglalási indítvány, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. következő két elesorolási indítvány, szólásszabadság megsértés és szexuális orientáció alapuló megkülönböztetés Litvániában. Négy frakció nyújtotta be, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes bekezdés két részben, külön szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Szeretném ellenőrizni a második részről a szavazást, megnyitom a szavazást a második bekezdés második részéről. Mindenki szavazott? Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötödik bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű sajnos, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük a második részt, ötödik bekezdés tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasításra került. Négyes módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ötödik módosító, megnyitom az ellenőrzést. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasításra került. A nyolcas preambulum bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Nagyon szoros az eredmény, elektronikusan megint csak ellenőriznénk. Mindenki szavazott, szavazást lezárom. elfogadásra került. Első módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadásra került. F preambulum bekezdés, külön szavazással ki van mellette, ellene, tartózkodás, nagyon szoros itt is ellenőriznünk kell az F preambulum bekezdést. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadásra került H. Rambul megkezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A H preambulum megkezdéssel kapcsolatban ellenőrzést kezdünk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadásra került. Az egész állásfoglalás tervezetről egészében ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most következnek a szavazatmagyarázatok.